Ferhajgen úrral ez a jelentés, ez a jelentés kapcsán. We'll, we'll, we'll interrupt for, for two minutes until the commissioner... Akkor néhány percre felfüggesztjük az ülést, míg a biztos